Guten Morgen, meine sehr geehrten. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Megnyitom az ülést. Nincsen semmilyen fenntartás, és néhány megjegyzésem lenne, mielőtt elkezdjük az első napi rendi pont megtárgyalását. Udi úr? Peter, Udi. Udi úr, ön a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr a a 191-es rendelet szabály szerinti tolmácsolás kapcsolatban szeretnék felszólalni, illetve értelmezéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a